Let me thank particularly to the... Jó reggelt kívánok! Szeretném megköszönni az egyetlen képviselőnek, a szakbizottságunk tagjának, Franciska Kellernek, hogy megjelent a körünkben. Ezt eh, fel is vesszük a jegyzőkönyvbe. Persze rajtam kívül ő van még itt egyedül. Köszönöm, hogy megjelent. Nem jöttek el túl sokan a képviselők, de azért eh, a világ minden részéről nagyon sok vendégünk van. Köszönöm szépen, hogy eljött az Európai Unió tanácsi elnökségének képviseletében. Mioglis Szilikátis urat üdvözlöm, aki Ciprusi Köztársaság idegenforgalmi és kereskedelmi minisztere, és az Unió soros elnökségének képviseletében üdvözöljük őt. A ciprusi elnökség nagyon aktív volt a kereskedelmi területen, és néhány nagyon kényes ügyet is felvállaltak, például a kivételes kereskedelmi kedvezmények Pakisztán részére, Kolumbia és Peru esetében a kereskedelmi szabályozások, és aztán egyéb komplex dossziék Japán esetében, és megkezdődtek a tárgyalások a tanács és a parlament között két nagyon fontos téma körben. Az egyik az Omnibus 2, a ciprusi elnökség ezt az ügyet is felvállalta a tanács előtt, Köszönöm szépen vendégünknek, a ciprusi elnökség képviselőjének az erőfeszítéseit, hogy felélesztették hamvaiból ezt a dossziét. És bevallom, hogy egy kicsit nyugtalan voltam már az Omnibus 1-2 ügyekben, és nagyon örülök, hogy újra napirendre vették őket. Úgy gondolom, hogy ez valódi mérföldkő az elnökség munkájában. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött a körünkben, be, és körülbelül 15-20 perce van az expozéjára, és azután majd megadjuk a szót a jelenlévőknek is. Köszönöm szépen, köszönöm Moreira úr, professzor úr, és én görögül szeretnék beszélni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Júliusban, amikor a tanács soros elnökségét átvettük, már ismertettem a fő prioritásainkat, illetve azon témákat, amelyekkel megkívánunk birkózni, ahogyan azt a lengyel-dán ciprusi elnökségi trió meghatározta. És ma, röviddel azelőtt, hogy lezárjuk az elnökséget, eljöttem önökhöz, hogy mérleget vonjunk a ciprusi elnökség munkájáról a nemzetközi kereskedelem terén. Ami a mai előadásomat illeti, erre ugye röviden az elnökség vége előtt kerül sor, és szeretnénk számot adni az Európai Parlament előtt arról a munkáról, amelyet végeztünk. Ugyanakkor az rendkívül fontos is és szükséges, hiszen az összes tevékenységünk és szakpolitikánk során fontos, hogy az Európai Unióban a következetességet biztosítsuk. Az európai kormányzati modell átfogó jellege, illetve az az alternatív forma, amelyet ugye az Európai Unió nyújthat a világporondon, egy sajátos dimenzióval bír. A nemzetközi kereskedelem szerintünk egyfajta emelő hatással is bír, így a globális gazdasági rendszerben lendületet tudunk venni, és lehetőségünk nyílik arra, hogy fő értékeinket, mint a demokráciát, az emberi jogok védelmét nemzetközi szinten is előmozdítsuk. A mai nehéz időkben is, amelyek ugye a jelenlegi gazdasági válság miatt nagyon sok komoly kihívás előtt állunk, és komoly nehézségeket eh, jelent eh, a gazdasági kontextus. Az Európai Unió éppen ezért meg kell, hogy őrizze Európa önazonosságát, a szolidaritását, más népek iránt szolidaritást kell tanúsítanunk. A ciprusi elnökség komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy egy jobb eh, Európát teremtsünk az elmúlt hat hónap során, és a ciprusi köztársaság továbbra is komolyan elkötelezi magát ezen munka mellett, ez lesz továbbra is a célunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy továbbra is a gazdasági válság miatt komoly nehézségekkel találtuk szembe magunkat, és mindig is meggyőződésünk volt, hogy komoly munkát kell végeznünk annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a helyzet orvoslásához hogy visszájára fordíthassuk a jelenlegi nehéz helyzetet. Említettem már, hogy az elnökségünk kezdetén meggyőződésem, hogy a nemzetközi kereskedelem egy olyan pillér, amely hozzájárulhat a gazdaság fellendítéséhez. Szeretnék utalni arra, és idézni egyébként, amit a WTO főtitkára Pascal Nami mondott, aki a közelmúltban közzétett WTO jelentés során utalt arra, hogy az összes kormányzat komolyabban el kell, hogy kötelezze magát, amellett, hogy életképes legyen ez a multilaterális rendszer, és a gazdaság életképes maradjon egy olyan időszakban, amikor erre mindenképpen szükség van. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a realitás, és tudjuk, hogy a legkisebb fejlemények is a gazdaság terén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fejlődést fellendítsük és a gazdaságunkat erősítsük. Ebben a keretben a ciprusi elnökség nagyon nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy fontos témaként kezeljük a nemzetközi kereskedelmet, és előmozdítsuk a kereskedelem fejlődését. Komoly gazdasági, stratégiai partnerekkel dolgoztunk együtt, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon komoly kihívás volt, főleg számunkra, egy kis tagállam számára, de az összes tagállammal és az Európai Bizottsággal, valamint a parlamenttel is kitűnő volt az együttműködés, és ezáltal sikerült számunkra az, hogy messzemenőleg elérjük a célkitűzéseinket, és hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy számos nagyon fontos kereskedelmi témát előmozdítsunk. Mindenek előtt szeretnék eh, szívélyes köszönetet mondani itt az Európai Parlamentnek, Köszön, köszönettel tartozunk különösen önöknek, a Nemzetközi eh, Kereskedelmi Bizottság eh, tagjainak és Moreira professzor úrnak is az építő jellegű együttműködésért, mert így sikerült számos fontos kérdéskört lezárnunk. Most, amikor mérleget vonok, szeretnék, szeretném felhívni a figyelmet néhány témára, amit kiemeltként kezeltünk. Az Európai Parlamenttel való együttműködést nagyon fontosnak ítéltük meg. Már az elnökségünk kezdetén választattunk azon aggályokra, amelyeket az Európai Parlament megfogalmazott, különös tekintettel, ami a végrehajtási rendelkezéseket illeti. Ezek egyébként már elfogadott nemzetközi megállapodásokra vonatkoztak, és a rendes jogalkotási eljárásra. Felhívtam a figyelmet arra is, és dolgoztunk annak érdekében, hogy egy szabályozást találjunk, például a Kolumbiával és Peruval való kereskedelmi megállapodásnál, a közép-amerikai társulási megállapodásnál, vagy az Orosz Föderációból származó fa exportra vonatkozó megállapodásnál, vagy például az izraeli megállapodásnál, ami az ipari termékekre vonatkozik. Ugyanakkor arra is utalnék, hogy sikerült nagyon fontos témákban megállapodnunk, ilyen például a stabilitási mechanizmusra vonatkozó védzáradék, ez megint csak Kolumbiával és Peruval, valamint a közép-amerikai megállapodással kapcsolatos a vámkontingens kontingens esetében ugye az Orosz Föderációból származó fa export is eh, megemlíthető, és a dömpingellenes rendelet. Volt egy további rendelet, sikerült eh, kibővíteni a 2658 87-es rendelet eh, kiegészítő mellékletét. Ez a közös vámkódex statisztikai nomenklatúrájára vonatkozott. Aztán, ami az autonóm kereskedelmi preferenciákat illeti Pakisztán esetében, itt is komoly előrelépést értünk el már Dán elnökség alatt. Továbbá nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében is, hogy az Omnibus 1 és Omnibus 2 rendeletekkel haladjunk tovább. Ez összhangban van a Lisszaboni szerződésben lefektetett rendelkezésekkel kezdettől fogva elköteleztük magunkat emellett, és a ciprusi elnökség a tanácsban is egy közös álláspontot dolgozott ki az Omnibus 1-nél, és el tudtuk kezdeni az Európai Parlamenttel folytatott háromoldalú egyeztetést. Az előrelépéseknek köszönhetően a tanács a közelmúltban álláspontot dolgozhatott ki, és a háromoldalú egyeztetés elkezdődhetett ugye a parlamenttel. A ciprusi elnökség során megítélésem szerint nagyon komoly előrelépéseket értünk el, például ami a kétoldalú kereskedelmi megállapodások megkötését illeti. Úgy gondolom, hogy ezen a területen fontos megemlíteni azt, hogy november 29-én a kereskedelmi miniszterek tanácsa jóváhagyta a tárgyalási mandátumot annak érdekében, hogy az EU megkössön, a, megkössön Japánnal egy szabadkereskedelmi megállapodást. Ez rendkívül fontos az EU számára, a gazdaság, a kereskedelem számára, ugyanis az Európai Bizottság becslései szerint arra számíthatunk, hogy az Európai Unió GDP-je körülbelül 43 milliárd euróval növelhető. Tudjuk azt is, hogy a tárgyalások témája az összes tagállam számára rendkívüli jelentőséggel bír, és az elnökség sikra szállt azért, hogy közvetítőként járjon el, és arra törekedtünk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, úgy, hogy védjük a tagállamok érdekeit, ugyanakkor az Európai Unió közös érdekeit is. Meggyőződésem, hogy a szükséges egyensúlyt elértük a tárgyalási mandátum tárgyalása során, úgy, hogy az Európai Unió exportjának fenntarthatóságát meg tudjuk őrizni, és oda tudunk figyelni a tagállamok számára különösen fontos kérdésekre is. A tárgyalási mandátum keretében az önök álláspontjait is figyelembe vettük, azt az álláspontot, amelyet az Európai Parlament állásfoglalásában lefektetett. Az egyik horizontális prioritás, amelyet a ciprusi elnökség meghatározott, egyébként a tengeri dimenzió volt, amelyet az európai szakpolitikáiban szeretünk volna előmozdítani. Európa és a földközi tengeri térség együttműködésén keresztül nagy jelentőséget tulajdonítottunk ennek a témakörnek egy átfogó kereskedelmi megállapodást akartunk megkötni Marokkóval. Ez volt az egyik prioritása az elnökségnek, ugyanakkor meggyőződésünk az is, hogy sikerül lezárni a még folyó eljárásokat, annak érdekében, hogy hamarosan Tunéziával is elkezdhetjük a tárgyalásokat. Ami a az átfogó szabadkereskedelmi megállapodást illeti Kanadával. Itt vannak még bizonyos nyitott kérdések, amelyeket tisztáznunk kell, de meggyőződésünk, hogy hamarosan ezt le tudjuk zárni. Lehet, hogy szükségtelen említenem azt, hogy nagyon fontos lesz ezen tárgyalások lezárása. Ezáltal megkötjük az egyik leglényegesebb megállapodást, amelyet az Európai Unió valaha bármilyen kereskedelmi partnerrel megkötött. Ugyanígy azt is elmondhatjuk, hogy ez világszerte a legnagyobb horderejű szabadkereskedelmi megállapodás, és ezzel egy nagyon határozott üzenetet küldünk az Európai Unió részéről, jelezvén azt, hogy az Európai Unió a nemzetközi piacok felé fordul, az Atlanti-óceánon túl, és örülünk annak is, hogy hamarosan az Egyesült Államokkal is tárgyalásokat kezdhetünk. Továbbá egy szabadkereskedelmi megállapodást tervezünk Szingapúrral, amely az Európai Unió legfontosabb kereskedelmi partnere az a délkelet-ázsiai országok köréből. A tárgyalások lezárása nagyon lényeges lesz, mert az Európai Unió elkötelezte magát ezen térséggel, az együttműködés terén, és ezáltal a kereskedelmi kapcsolatainkat az egész régióval erősíteni tudjuk. Egyidejűleg Maláziával is tárgyalásokat kezdünk, pontosabban ezek már előrehaladott állapotban vannak, és októberben sor került az első tárgyalási fordulóra Vietnámmal is. Ami a kereti partnerországokat illeti, sikerült előrelépést elérnünk az átfogó kereskedelmi megállapodások megtárgyalása során Moldovával, Örményországgal és Grúziával, és számítunk arra, hogy kellő időben sikerül lezárni a tárgyalásokat. Most pedig áttérnék Indiára. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy kellő eredményeket érjünk el. Számos nehézséggel kellett megküzdenünk, de ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás nagyon komoly esélyeket jelent az európai vállalkozások számára, és bízunk abban, hogy megfelelő lesz ez a megállapodás. Ami pedig a kétoldalú megállapodásokat illeti, még Ausztráliát és Új-Zélandot kell megemlítenem, sikerült lezárnunk a tárgyalásokat, és a kölcsönös elismerésre vonatkozó már létező megállapodásokat egészítjük itt ki a tanúsítási eljárásokra, illetve a megfelelőségi értékelésre vonatkoznak ezen megállapodások. Tisztelt képviselők! Szoros kapcsolatokat építettünk ki az Amerikai Egyesült Államokkal is. Az Egyesült Államok a legfontosabb kereskedelmi partnere az EU-nak, és az együttműködés elmélyítése számos előnyt jelent mindkét fél számára. Egy magas szintű csoport vizsgálja az együttműködés egyéb lehetőségeit, és arra számítunk, hogy a, követ, a jövő héten megkapjuk a jelentésüket. A munkacsoport előzetes ajánlásokat már megfogalmazott, és ez alapján elkezdhetjük a tárgyalásokat még a jövő év során egy szabadkereskedelmi megállapodás kidolgozása érdekében. Kína vonatkozásában egyértelműek a kereskedelmi kilátások, párbeszédet folytattunk a külügyminiszterek, a kereskedelmi miniszteri tanácsi formációban, és úgy tűnik, hogy most nagyon kedvező a légkör a tagállamok között, és készek vagyunk arra, hogy egy befektetési megállapodást kössünk. Ez tartalmazza majd a piachoz való hozzájutást, a piacra jutást, és egyéb kérdéseket, amelyek elősegítik egy szabadkereskedelmi megállapodás kidolgozását. Itt a kínai fél javasolt számos aspektust, ami Oroszországot illeti. Nagy hangsúlyt helyeztünk egy új megállapodás tárgyalására, és arra, hogy az Orosz Föderáció a VTO-hoz való csatlakozását követően az általuk vállalt kötelezettségeket teljesítsék. A múlt hónapban a kereskedelmi miniszterek egyeztettek ezen kérdésekről. Az a megítélésünk, hogy az Orosz Föderációnak bármilyen fajta bármilyen fajta eltérése a multilaterális, illetve a kétoldalú kötelezettségvállalásoktól szükségesé teszi azt, hogy az, egy, hogy az Európai Unió egységesen lépjen fel. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a multilaterális szinten folytatott tárgyalások továbbra is jól haladjanak, ahogyan az elmúlt hat hónapokban az történt. Megpróbáltuk megteremteni a keretfeltételeket annak érdekében, hogy a dohai forduló is egy új lendületet vegyen, és itt például az Early Harvest kérdések is mérvadóak. Ezek ugye a kereskedelem megkönnyítését szolgálják a legkevésbé fejlett országokkal, és többoldalú megállapodásokat tartalmaznak a kereskedelmi szolgáltatások terén. Az elnökség során további fontos döntéseket hoztunk, mindig összhangban természetesen a WTO általános keretével. Különös tekintettel utalnék itt Laos és Tajikisztán WTO-hoz való csatlakozására, és az Egyesült Államokkal, valamint Kínával is sikerült megállapodásokat kötnünk a GATT megállapodásban szereplő engedményekre vonatkozóan, és ide tartozik Bulgária és Románia ehhoz való csatlakozásával kapcsolatos kereskedelmi aspektusok is. Aztán ugye Brazília és Tájföld, esetében is a feldolgozott baromfi hússal kapcsolatban módosítottuk a hatályos megállapodásokat. Tisztelt képviselők! A ciprusi elnökség, az Európai Unió soros elnöksége, ahogyan ezt kezdetben már jeleztem, egy jobb Európáért szállt síkra, és ennek eredményeképpen arra összpontosítottuk, hogy figyelembe vegyük a nemzetközi kereskedelem összes fontos kérdését. Nagyon fontos döntéseket sikerült elérnünk, és számos lényeges kérdéskörnél megállapodásokat tudtunk kötni. Nagyon fontos anyagokról van itt szó. Ez a tény pedig, hát ez alapján elmondhatom, hogy noha nagyon kicsi ország vagyunk, mégiscsak hozzá tudtunk járulni számos lényeges dosszié lezárásához, ez pedig hozzá fog járulni az Európai Unió gazdaságának fellendítéséhez. Az Európai Unió közérdekét és a polgárok érdekeit tartottuk mindig szem előtt, és úgy gondoljuk, hogy a közös történetünknek ez egy új fejezetét is jelenti. A jólétet és a növekedést akartuk előmozdítani, olyan aspektusokat, amelyek itt az Európai Parlamentben is nagyon fontosak. Ami pedig a következő triót illeti, együtt fogunk működni velünk, velük. Minden jót kívánok az ír elnökségnek és Moreira professzornak, valamint az INTA képviselőinek. Szeretnék köszönetet mondani a kitűnő együttműködésért. Önöknek is, valamint az Európai Bizottságnak is köszönetet szeretnék mondani, illetve a tagállamoknak, akik együtt dolgoztak velünk annak érdekében, hogy a, ezt a fél évet sikeresen bonyolítsuk le. Kollégáimnak is hálás vagyok, a minisztériumi kollégáknak, akik keményen dolgoztak, nélkülük minden bizonyal ezen eredményeket alig ha érhettük volna el. Jamednek és Veneruszton kollégának is köszönöm. Thank you very much, Minister, for your... Köszönjük, miniszter úr, ezt a valóban alapos és átfogó expozét. Véget ér tehát a hat hónapos ciprusi elnökség, valóban sokat tettek kereskedelmi ügyekben. Megérkeztek a képviselők is, szépen lassan. Először Keller asszony kért szót a zöldektől. Parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy el időszakított ránk, és beszámolt a ciprusi elnökség eredményeiről, sikereiről. Van egy pár kérdésem, különböző kereskedelmi megállapodásokat említett. Jó lenne, hogyha megosztaná gondolatait velünk ez ügyben. Itt van például rögtön Kanada. Majdnem e, sikerült a ciprus elnökség alatt a kereskedelmi megállapodást lezárni Kanadával, azonban van egy megoldatlan kérdés, az, hogy Kanada a marha és hús piaci hozzáférést a, kapcsolja, árukapcsolást kér, ha fogalmazhatok így, a, más témákhoz, miközben a marha és hús kérdése a tanács számára olyan kérdés, amiből nem engedhet, úgynevezett red line. A mezőgazdasági tanácsban ügyben hogy állnak a dolgok? Megkérdezhetem. Ezen kívül a tanács soros elnökségeként tudja azt garantálni, hogy további közvetlen piaci hozzáférést kap Kanada, akkor ez úgy történik, hogy a, az Európai Unió egészségügyi állat, állat és növényi egészségügyi szabályainak teljes tiszteletben tartását garantálja. A tanács képviselői a a tegyelások során a parlament negatív véleménye, aktával kapcsolatos negatív véleményevel ellentétben visszavontak bizonyos ez, ez, ez ügyben mit tud mondani? Japán a következő, a szabadkereskedő megállapodás tárgyalására, de a mandátumot kapott az Európai Bizottság, azonban a mandátum módosult. Ha valóban így van, akkor kérem magyarázz el, hogy ez a mandátum tervezet eh, hogyan változott, és milyen újabb feltételeket állapítottak meg erre. Indiával kapcsolatban említette, hogy jelentős előrelépés történt. Kérem, mesélje el, hogy milyen előrelépésről van szó, mi padhelyzetről tudunk, és utoljára Szingapurral kapcsolatban Februárban még nem volt megoldás a végrehajtási mechanizmusok ügyében, illetve a civil társadalom bevonása mm, ügyében. A szabadkereskedelmi megállapodás felülegyületébe való bevonása ügyében. Nagyon pozitív hangot ütött meg ezzel a megállapodással kapcsolatban, miközben februárban még komoly problémák voltak, és a szingapúri kormány a civil társadalom bevonásával kapcsolatban ilyen csak óckodott, nekünk ez fontos lenne, hogy valóban független legyen ez a monitoring mechanizmus. Köszönöm. Good questions. Köszönöm szépen. Nagyon jó kérdések. Van-e még esetleg más valakinek kérdése? Well, I have myself a number of them. Nekem van azért néhány kérdésem Oroszországgal kapcsolatosan. Tudjuk, hogy Ciprusnak sajátos kapcsolata van Oroszországgal, pénzügyi, idegenforgalmi területen és egyéb területeken. Úgy gondolom, hogy Ciprus olyan helyzetben van, hogy valószínűleg az Oroszországgal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok terén megvan a saját álláspontja vagy véleménye. Abból kiindulva, hogy Oroszország egyre inkább figyelmet fordít a gazdasági együttműködésre Kazaksztánnal és Belarusszal egyfajta vámunió keretében. Szeretnének közelebb kerülni az EU-hoz egyfajta euróázsiai közösség keretében, nem közvetlenül az EU-val akarnak kapcsolatot tartani. El tudjuk-e fogadni ezt a váltást, és Oroszország helyett tudunk-e inkább az Eurázsiai Szövetséggel kapcsolatot tartani? Erre a kérdésre a tanácstól még nem kaptunk választ. Szerintem nagyon lényeges kérdés ez nem csak politikailag, hanem a kereskedelem szempontjából is. Második kérdésem, hogyha Van valami, amivel nem vagyok teljesen elégedett a ciprusi elnökség munkálkodásából, ez pedig a piacra jutási rendelethez kapcsolódik. Az AKC és afrikai országok esetében a határidő az EPA tárgyalások lezárására ki volt alakítva. Egyébként elveszítik a kotonú egyezmény értelmében kapott előnyeiket. Volt egy meghallgatás itt a parlamentben, és azután megváltozott a határidő 2014-ről 2016-ra, és a tanács nem kompromisszumot keresett a parlamenttel, hanem inkább a bizottság radikális álláspontjához ragaszkodott, vagyis kizárta a korai kompromisszum lehetőségét a tanács és a parlament között. Én nem értettem meg teljes mértékben, hogy miért döntött így a tanács, miért emellett az álláspont mellett kardoskodott, ahelyett, hogy a két intézmény a folyamat korai szakaszában kompromisszumra jutott volna. Úgy gondolom, hogy ez a döntés csak oda vezetett, hogy késedelmesen születik meg egy olyan döntés, amire nagyon nagy szükség volna, hiszen az afrikai országok, cégek, exportálók, befektetők számára nagyon fontos lenne, hogy időben tudják, hogy mire számíthatnak, milyen feltételekre. Milyen javaslata van az ír elnökségnek e tekintetben? annak érdekében, hogy a két intézmény között észszerű kompromisszum születhessen minél előbb. Kínával kapcsolatosan támogatták a bizottságnak azt a határozatát, hogy Kínával egy befektetési, beruházási szerződést kössenek nem csak a befektetések védelmére, hanem a piacra jutás feltételeire nézve is. Itt is látok problémákat, hiszen a tanács foglalkozott ezzel a témával, és az a probléma, hogy ha van egy ilyen piacra jutási összetevője a megállapodásnak, akkor fenntartható fejlődésre és az emberi jogokra is kell, hogy hivatkozzon. A 90-es évek óta az Unió így jár el, hogy piacra jutási megállapodást, hogy így mondjam, nem köthetünk anélkül, hogy ilyen kitételeket is tartalmazna a megállapodás. Ön szerint ez kivitelezhető, hogy Kínával ilyen értelmű megállapodást kössünk? Tehát, hogy ezt a két összetevőt is tartalmazza ez a megállapodás, vagy pedig az Unió feladja ezt a két fontos célkitűzését Kína esetében, a Kínával kötendő megállapodás esetében? A Mercosurt nem is említette. Persze értem, hogy miért, mert nem történt előrelépés a fél év során ebben a tekintetben hogyan értékeli ezt a helyzetet. Ön is úgy értékeli, hogy nem történt előrelépés a Mercosurral való tárgyalások során. Mi a véleménye arról, hogy ennek milyen következménye van az érintett országok számára? Vannak olyan országok, mint Bolívia, Ecuador, amelyek eléggé kereskedelem ellenesek, eh, és ők is csatlakoztak a Mercosurhoz. Ennek van következménye az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi kapcsolatokra nézve? Végül pedig úgy gondolom, hogy az önök elnöksége igen sikeres elnökség volt. Egy kis ország számára ez nagyon lényeges vívmány, hiszen eh, az Unió a tagállamok eh, minőségi munkáján áll vagy bukik, és ezért eh, nagyon hálás is vagyok önöknek ezért a munkáért, és azért, hogy eh, egy eh, periférikus ország nagy teljesítményt tudott felmutatni. Mi lenne az ön ajánlása a következő elnökség számára? a kis országok számára, a balti országok számára, amikor ők foglalják el az elnökségi széket, a tanács elnökségének az élén, illetve a tanács élén, milyen tanácsot tudna nekik adni, mi a kulcsa a sikere, mi a kulcsa egy kis ország sikerének az unió elnökségében. Illetve van még egy kérésem. Krisztiana Muscardini itt van, illetve őneki van még egy további kérdése. Köszönöm szépen, elnök úr. Abban a szerencsében volt részem, hogy többször is látogatást tehettem Cipruson az elmúlt években, és köszönöm szépen az elnökségnek a munkájukat. Nagyra értékeltem eh, az erőfeszítéseiket, és remélem, hogy ez az elnökség az eredményei alapján a következő elnökségeknek is értékes tanácsokat tud adni, különösen a harmadik országokkal kötött kétoldalú megállapodások tekintetében, ahol további előrelépést szeretnénk elérni, a demokrácia jövője szempontjából ez nagyon lényeges, ez kapcsolódik a béke szempontjához is, illetve a nemzetközi szabályoknak való megfeleléshez, hiszen ezek a szabályok kötelezik a nemzetközi szintéren a szereplőket bizonyos eljárási szabályok betartására. Indiáról is említést tette elnök úr, nem feltétlenül felel meg a nemzetközi megállapodásoknak ez az ország. Például még mindig van két olasz tisztviselő, akik börtönben vannak Indiában. Nemzetközi vitek, vizeken teljesítettek szolgálatot, és az uniónak is azon kellene gondolkodnia, hogy hogyan tudunk nagyobb szolidaritást elérni az unión belül, és hogyan tudjuk e-, elérni, hogy a nemzetközi vizeken nemzetközi szabályokat betartsák, illetve a különböző konfliktusi megoldási módszereket. A második dolog, szeretném, hogyha a tanács megvizsgálná a nem EU-s országokból származó termékek származási megjelölési szabályait. Ezzel kapcsolatosan októberben, 2010. októberében volt egy nagyon fontos szavazás, és azóta igazából nem tudtunk előrelépést elérni ebben a tekintetben. Az Európai Unió állampolgárai nincsenek tudatában bizonyos termékek eredetének. Nem ugyanígy van Kína, Mexikó, Egyesült Államok, Kanada esetében, bizonyos származás megjelölési szabályok nem érvényesek itt, tehát most vagy vannak nemzetközi szabályok, ahol, amelyek mindenhol érvényesek, vagy nincsenek szabályaink, de az nem elképzelhető, hogy két különböző ligába csoportosítjuk az országokat, az import szabályokat is megfelelően be kell tartani, és azt gondolom, hogy a tanács kötelezettsége, hogy együttműködjön a parlamenttel, és megpróbálja feloldani a véleménykülönbségeket, nem kell feltétlenül ugyanúgy gondolkodnunk mindenről, de legalábbis hivatalos párbeszédet kell folytatni a különböző kérdésekben, hogy a tanács és a parlament képviselői alkalmat kapjanak arra, hogy megbeszéljék ezeket a kérdéseket. Ezért nagyon kíváncsi vagyok arról, arra, hogy mit gondol ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon sok kérdést kapott miniszter úr, itt az ideje, hogy válaszoljon rájuk.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 tanácsban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt elmondtam a bevezető beszédemben is, nos azt szeretnénk, hogyha tudnánk, meg tudnánk védeni egyes tagállamok kereskedelmi érdekeit egyes kényes területeken. Ehhez egy kiegyensúlyozott megoldást kell találnunk. A tárgyalási mandátumunk hoz kell tartani magunkat. Az Unió és Japán számára egyaránt fontos, hogy megállapodjunk. Úgy döntöttünk, hogy a kényes kérdésekben, egyes tagállamok számára kényes kérdésekben eh, pedig eh, a tárgyalások napirendjére tűzzük ezeket a kérdéseket, és megpróbálunk megoldást eh, találni a legutóbbi miniszteri, kereskedelmi miniszteri találkozón is napirendre tűztük ezt november 29-én. Elismerem, vannak problémák ez ügyben. A tanács minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy mindenki számára meg, elfogadható megoldást találjon. Fontos dossziékban nehéz kérdésekkel kell megküzdenünk ez ügyben, de csak azt tudom még egyszer elmondani, hogy erőfeszítéseink azt célozzák, persze 2013-ban is várnak eh, ránk problémák, de a tanácsban megvan a szándék arra, hogy a japán dosszéban eh, előre lépjünk. India ügyében, amelyre Muscardini asszony is eh, utalt, a nemzetközi szabályokat egy, a harmadik országoknak is tiszteletben kell tartani. Mi is azt szeretnénk, hogyha a partner országok a nemzetközi egyezményeket eh, tiszteletben tartanak, akár csak az emberi jogokat. Elmondtam ezt az expozém elején is, eh, elmondtam ezt a soros elnökség elején, elmondom most a végén is, hogy számunkra ez eh, alapvető fontosságú. A tagállamok közötti szolidaritásnál többről van szó, ez nem a Mm, az intézmények, a tagállamok, az állampolgárok közötti szolidaritásról van csak szó. Ez egy kötelességünk, hogy a nemzetközi szintű jogi eszközök tiszteletben tartását és az emberi jogok tiszteletben tartását kikényszerítsük, elvárjuk minden partnerünktől a nemzetközi szerződések, egyezmények rendelkezését mindenkinek tiszteletben kell tartania. Lássuk Szingapurt. Nos, Szingapúrral kapcsolatban annyit mondhatok, hogy szinte hivatkozási pontként is használhatnánk ezt. A célunk az volt, hogy egy teljes globális csomagról tárgyaljunk, azt zárjuk le annak érdekében, hogy újraindíthassuk a környezetbarát növekedést és gazdaságot, és Keller asszonynak igaza van, hiszen garantálnunk kell azt, hogy a civil társadalom nagyobb mértékben részt vegyen a végrehajtási mechanizmusokban. Moreira úr is több kérdést tett fel. Nos, a professzor mi valóban soros eh, elnökségként jártunk el Oroszország ügyében, megpróbáltunk eh, a sajátos eh, helyzetünkkel visszaélni, és az európai érdekeket helyeztük minden elé. bevezetőmben jeleztem, hogy miről beszéltünk az, el, az utolsó miniszteri csúcson, arról, hogy ami olyan fontos számunkra, hogy Oroszország bilaterális, multilaterális kötelezettségeinek eleget tegyen, ez az, lehet az alapja annak, hogy elmélyítsük kapcsolatainkat. Elfogadhatatlan az, hogy ezeket a szabályokat Oroszország ne tartsa tiszteletben. Ha vállal valamit Oroszország a wto belül, akkor azt teljesítenie kell. Ami a belarusz-kazak kapcsolatokat illeti, igaz, hogy ez olyan kérdés, amelyet eh, nem kerülhetünk ki, hiszen a közép ázsiai eh, unióval folytatott tárgyalások azért eh, elfogadhatatlanok, mert, eh, mert a WTO-nak nem tagjai. Ami a piaci hozzáférés kérdését illeti, nos a tanács Nos, ami a bizottság javaslatát eh, illeti, alapvetően a tanács különösebb módosítások nélkül elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, ami a Zimbabwe-val fenntartott kapcsolatainkat illeti. Úgy véljük, hogy ez eh, egy kiegyensúlyozott álláspont, ez egy jó kiindulási pont, és reméljük, hogy gyümölcsöző lesz, lesznek a tárgyalások az Európai Parlamenttel a második eh, eh, olvasatban, és azt is reméljük, hogy a tanácsban sikerül konszenzust kialakítani ez ügyben. És végül, de nem utolsó sorban átérnék arra a kérdésére, hogy mit ajánlhatunk a soron következő elnökségnek. Nos, azt kell mondjam, hogy a megoldásokat akkor lehet legjobban megtalálni, hogyha valóban építő jellegű együttműködésre törekszünk. Lássuk most a Kína ügyét. Az a november 29-i miniszteri csúcson Eh, alaposan átrágtuk ezt a témát, eh, kétség sem eh, férhet, férhet ahhoz, hogy egyik kulcsfontosságú kereskedelmi partnerünk Kína kapcsolataink elmélyítésére irányuló erőfeszítések legitimek, azt kell biztosítanunk, hogy az új megállapodás előnyösebb lesz, mint a tagállamok és Kína között már meglévő kétoldalú megállapodások. Ez kell, hogy legyen egy új EU-s megállapodás célja. Ugyanakkor a közeljövőben újra tárgyalások indulhatnak bizonyos feltételek mellett semmi féle konkrét javaslatot nem tett az Európai Bizottság erre vonatkozóan, tehát a részleteket. Nem ismerjük az ön által említett területeken sem, a fenntartható fejlődés és az emberi jogok területén sem. A tanács, ennyit mondhatok, általánosságban eh, csak megerősíteni tudja, hogy a demokrácia az emberi jogok elve érvényesítésre eh, kell, hogy kerüljön a kereskedelmi megállapodásokban is. Moreira professzor úr elnök úr igaza van, és itt áttérek a Mercosur kérdésre nem szóltam a Mercosur országokról, azért, mert nem értünk el semmiféle előrelépést, nem történt semmiféle változás. Ez bizony negatív eh, hatással bír. Ez főként Argentinát érinti eh, hátrányosan, de hát a Márkusz úr nem csak eh, a Mercosur csoport nem csak Argentinából áll, itt van például Brazília is, aki stratégiai partnerünk, ezért arra van szükség, hogy a nehéz kérdéseket megoldjuk, annak érdekében, hogy új távlatokat nyissunk az EU-Mercosur kapcsolatok elmélyítése terén. Az Argentina által bevezetett protekcionista intézkedések fejlődését figyelemmel követjük, az Európai Bizottságot segítjük, eh, segítjük abban, hogy kétoldalú, többoldalú eh, utakon is megpróbáljon ezzel problémára megoldást találni. Lássuk most a Muscardini asszonyát a felvetett kérdéseket az indiai kérdésen túlmenően, illetve a származási ország eh, elvén túl mutatóan igaza van. Eh, Muszkadini asszonynak a tanácsban annyira nagyok a véleménykülönbségek, nézete eltérések, hogy minden erőfeszítésünk ellenére, minden próbálkozásunk ellenére pedig próbáltunk közvetíteni, próbáltunk megoldást találni. Konszenzus nem sikerült létrehoznunk. Remélem, hogy a közeljövőben egyes tagállamok változtatnak majd az álláspontjukon, de igazából, igazából igaza van Muscardini asszony, valóban itt egy bizonyos fajta űr, vákum alakult ki a származási országra vonatkozó szabályok terén. Gondolok itt például a WTO bíróság döntésére, amely szerint bizonyos termékek nem e, összeegyeztethetőek a WTO származási ország szabályaival. Az Európai Bizottságnak és az elnök, soron következő elnökségnek kell majd megpróbálni a előrelépést eh, hoznia ebben a dosszéban. Nos, ennyit szerettem volna válaszképpen elmondani. Köszönöm Moreira úrnak, akivel a ciprus elnökség hat hónapja alatt kivel volt az együttműködés. Elnök úr, azt mondhatom, hogy eh, a periférián, az unió periférián lévő kis országok is igenis e, több dosszéban komoly előre lépést e, hozhatnak. Nem csak az említett 36 dosszéra gondolok, hanem minden olyan nehézségre, amelyre megoldást találtunk. Úgy vélem, hogy a ciprusi elnökség az elejétől fogva megpróbált közvetítő szerepet játszani, az honest broker, tisztesség tisztességes közvetítő szerepét eljátszani, és köszönöm, eh, hogy eh, azoknak, akik elismerték, hogy Ciprus valóban ilyen közvetítő, semleges közvetítő szerepet játszott. Kicsi ország vagyunk, így kevesebb az olyan nemzeti érdekünk, amelyet eh, tűzzel, vassal védeni kell, így könnyebb ellátnunk a közvetítő szerepet jó néhány kényes kérdésben. Folyamatosan kapcsolatban álltunk az összes intézménnyel. Moreira úr eh, emlékeztetném, hogy eh, amikor a soros elnökség előtt ellátogattak Ciprusra, akkor elmondtuk, hogy megpróbálunk majd ilyen szerepet ellátni, és mondtuk, hogy elmondtuk, hogy nem csak egy megállapodás megkötése után hallgatjuk meg az Európai Parlament véleményét, hanem azt, hogy a tanács által kötött megállapodások előtt is igenis kikérjük a parlament véleményét, hiszen nem csak a szabályok, hanem saját érdekünk józan is azt diktálja, hogy az ilyen alapvető fontossága a bíró ügyekben a, a polgárokhoz legközelebb álló intézmény véleményt nyilváníthasson. Ez ügyben hiszen mégiscsak ők, önök ismerik a legjobban az európai polgárok igényeit, vágyait, érdekeit. Korlátozottak az emberi erőforrásaink, de egy nap alá téve azon dolgoztunk, hogy a lehető legtöbb területen elmozdulást, javulást érjünk el. Kis ország is érhet el nagy eredményeket. Nekünk ciprusiaknak ez egy óriási élmény volt. Roppant értekes, értékes tapasztalat, óriási feladat, és örülünk annak, hogy segíthettünk bizonyos dosszékokat lezárni, bizonyos dosszékban előrelépni. Hiszen mindannyian egy eh, jobb Európáért, ha dolgozunk, ez volt a ciprusi elnökség első számú célja. Köszönöm. Thank you very much, Minister. Köszönöm szépen, miniszter úr. So the general interest of the union, I'm sure that... És eh, biztos vagyok abban, hogy számíthatunk önökre a tanácsban is, annak érdekében, hogy ezen fontos szakpolitikai területekkel tovább haladjunk. És nagyon sok sikert kívánok önnek. Hölgyeim és uraim, most pedig térjünk át a következő napi rendi pontunkra, a szavazásra. Köszönöm.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 Remélem mindenki elhozta a szavazókártyáját. Első rendi pont, amelyről szavazunk, a 11-es és a 12-es, ezekről együtt szavazunk. Vállalati társadalmi felelősségvállalás. Itt mindössze egy szavazólista van, amely az egyes kompromisszumos indítványjal kezdődik mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás kérném, hogy ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Az ötösről szavazunk. And the vote is? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Ah, sorry. Okay. Amendment 6. I then uh, I was reading the wrong... Uh rossz szavazólistát néztem, mondja az elnök. Hatos módosítás következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Yes, one minute or two minutes. Egy percet vagy két percet kér? well, since, since this is... Mivel a szocialista frakciótól származik az előadó, azt hiszem, hogy akkor jobb, hogyha az előadó szavazólistáját követi. Én azt követem. Can someone give to the SND group? szocialista frakciónak odaadná valaki esetleg az előadó szavazó listáját? Okay, there it is. Rendben. Melyikről is szavaztunk? A 9-esről. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 11-es mellette. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 10-est. Megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom. Elutasítva. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Két részben, ha nem tévedek, első rész mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhatos, két részben, első rész mellette, nem, a másodikat visszavonták, úgyhogy csak egy részről kell szavaznunk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 23-as. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És csak a szakbizottság tagjai kérhetik, hogy ellenőrizzük a szavazást, az asszisztensek nem. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást. is Lezárom. A szocialista frakcióból egyel többen szavaztak, tehát lezárom most a szavazást. Elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszumos indítvány, két részben, első rész. Mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os, nem, ez okafogyottá vált. 37 mellette, el, 31, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47 mellette, el, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszumos indítvány, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ellenőrizzük az 52-es, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítottuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Az 56-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük az 56-ost, megnyitom a szavazást, és most lezárom. Egy büntetést fogok javasolni azért, mert szükségtelenül ellenőrzést kért, hiszen egyértelmű az eredmény. 57-es következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 kill ellenőrizzük az 58-ast, megnyitom a szavazást. és most lezárom. Elutasítottuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most a módosított eh, véleménytervezetekről szavazunk. Megnyitom a szavazást. És most lezárom. Elfogadtuk. 24-en szavaztak mellette, ketten ellene és egy kolléga tartózkodott. Gratulálok az előadónak, mindkét véleménytervezet előadójának. aki egyébként nincs itt most velünk, mert kiküldetésben van távol. Thirteen. Daniel Kaspari, the floor is yours. Kaspari úr, öné a szó. Tisztelt kollégák, még mielőtt a 13-as pontról szavaznánk, még mielőtt a 13-as pontról szavaznánk, szeretnék pontosítani valamit, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk szívügye. Egy ország, amely érintett ezen megállapodás által, ez ugye Zimbabwe. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az emberi jogok helyzete ott rendkívül súlyos, ezért azt javaslom, hogy ezzel a jelentéssel egyidejűleg egy állásfoglalást is előterjesztünk a plenáris elé, és ott a parlament megvitatná az ország helyzetét, és leszögeznénk, hogy bizonyos aggályaink és kívánalmaink az ország jövőjével kapcsolatban vannak. Örülnék annak, hogyha önök is jeleznék egyetértésüket és támogatnának. Franciszka eh, Keller. Franciszka Keller, köszönöm. Támogatjuk ezt a gondolatot, de szeretném egy kicsit eh, kibővíteni, mert a fejlesztési szakbizottságnak voltak egyéb érvei, amelyek nem csak Zimbabvéhez kötődnek, tehát eh, talán más országok helyzetét is szemügyre vehetnénk. Támogatjuk ezt, vagy ez elképzelésünknek nem tetszik? Hát a mi javaslatunk minden esetre ez lenne. Robert Serdi. Robert Köszönöm szépen, elnök úr. A Számunkra ez nagyon nagy problémát jelent, és teljesen megértem, amit Daniel mondott. Ez fontos aggály számunkra is, de úgy döntöttünk, hogy a határozat mellett fogunk szavazni, még hogyha a különböző problémákkal kapcsolatosan Zimbabwe kapcsán fenntartásaink vannak, de szeretnénk támogatni ezt a kezdeményezést. Kutas úr, csak annyit szeretnék mondani, hogy támogatjuk a javaslatot, és persze várjuk, hogy januárban mi történik a plenáris vitán. Köszönöm, akkor ezzel a hozzájárulással úgy fogjuk jelezni a szavazás során, hogy az, ahogyan azt az előadó Kászpári asszony is mondta, szavazzunk a módosítókról, egyes-kettes módosítóról van most szó, szóval ezek azonosak ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, és most az egész módosítatlan tervezetről, ajánlás tervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. And it was adopted with 20 Elfogadtuk 20 mellette 5 ellene egy tartózkodással. Tizennégyes pont. Egy szóbeli a feltett kérdés az eredet megjelölése kapcsolatos rendelet kapcsán.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 We'll vote on the... Tehát akkor szavazunk. Ugyanerről a kérdésről. Tehát a tanásnak feltett kérdésről szavaztunk. Itt egy kis pontosításra van szükség, mert a tanácsnak feltett szóbeli kérdéseket nem fogadjuk el. Ezt a tanács állásfoglalására irányuló kérdésként fogjuk fel. Tehát ezt figyelembe kell venni, hogy az eljárási szabályaink szerint a tanácshoz nem lehet szóbeli kérdést intézni, úgyhogy ezt módosítani fogjuk, vagyis hogy szóbeli állásfoglalásra kérjük a tanácsot. A bizottsága kapcsolatosan nem merül fel ez a probléma, úgyhogy az 15-ösről most szavazunk, tehát ugyanaz a kérdés, de most a bizottsághoz megnyitom a szavazást. Item 49, same oral question to the... Tehát ugyanaz a kérdés a bizottsághoz feltéve, és a szavazás eredménye... Most lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk 26 szavazat mellette. Ah, the previous vote I forgot to... Az előző szavazásnál elfelejtettem bejelenteni az eredményt. öt ellenszavazat, egy tartózkodás volt, így fogadtuk el a tanácshoz intézett állásfoglalási kérést. És most nézzük a 15. pontot. Uh, this is an agreement with United States. Uh... Az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás a Bulgáriára, Romániára vonatkozó jegyzőkönyvek módosítása az EU-hoz való csatlakozásuk nyomán. Ez a WTO e, szabályok e, következménye, illetve annak, hogy e, az EU külpolitikai jegyzőkönyvéhez csatlakozott Bulgária és Románia elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni az eljárással kapcsolatosan, és ez egyébként nem csak ehhez az egy ponthoz kapcsolódik, a szavazólista alapján a következő megjegyzés szerepel. Az elfogadott szöveg a szavazás után technikai módosítások tárgya lehet a koherencia érdekében, és itt egy kicsit nehezen értem ezt a megjegyzést. Nem értem, hogy mit jelent. Milyen koherenciára gondolnak, milyen technikai módosításokra, itt nincsenek módosító javaslatok, mi ennek a megjegyzésnek a célja vagy tartalma. Szeretném megnyugtatni. Ez egy technikai eljárás. És ugyanez a védzáradék, ez a megjegyzés mindig szerepel, ez egy technikai megjegyzés, szabványos eljárás, ez mindig így járunk el, tehát semmiféle lényegi változásra nem kell számítani már a szavazás után. Ez csak egy jogi, nyelvi pontosítás. Egyébként minden esetben ez megjelenik. Például a BT rendeletben, amiben nagyon nehezen értünk el a tanácssal megállapodást, és aztán a jogi szolgálat bizonyos kér, változásokat kért, amelyeket aztán velünk is elfogadtatnak a zárás előtt. Tehát mindig lesz egy ellenőrzés, hogy ez megfelel-e a nyelvi, illetve a jogi eljárásnak. Ez nem egy kivételes eset, mindig így járunk el, és eddig ez senkinek nem jelentett problémát a szavazás során. Rendben van ez így? Item 15. 15. pont. Draft uh, resolution. Határozat tervezet Megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a szöveget egy tartózkodással és 25 igen szavazattal. Most pedig egy korábban napirendünkön szereplő pont, illetve amivel kiegészítettük a napi rendet, egy szóbeli kérdés a bizottság felé a Mercosurral folytatott tárgyalások helyzetéről. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a szöveget egyhangulag, 24 szavazattal, igen szavazattal. the end of... Ezzel eh, le is zárhatjuk a szavazásokat. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Let's move to item. Most eh, nézzük a 16. pontot. És most arra kérnék mindenkit, hogy maradjanak velünk. Nagyon hiányozni fognak, ha most itt hagynak minket, és ráadásul van egy különleges vendégünk is, mindenképpen megérdemli, hogy meghallgassuk. Well, our uh, next item is an important... A következő napi rendi pontunk nagyon uh, fontos alkalom, hiszen meg fogunk hallgatni egy előadást a Világbank 2013-as uh, folyamatban lévő munkákra vonatkozó jelentéséről. Kérem, hogy akinek mindenképpen távoznia kell, az csendben és gyorsan tegye ezt meg, és ne kezdjen beszélgetésekbe itt a teremben. És ez egyébként a bizottság tagjaira is vonatkozik, nem csak a személyzetre. A next item uh, deal with the... Uh, Amikor uh, a Világbank uh, jelentéseivel foglalkozunk, amelyeknek Doing Business a címe, tehát a folyamatban lévő ügyeket uh, tárgyalja. Különleges uh, vendégünk van, uh, Augusto López Claros úr, aki a Világbanki csoport uh, elemzési osztályának vezetője 2011 márciusa óta. Korábban a globális versenyképességi program vezetője is velünk volt, aki Genfben tölti be ezt a funkcióját, beszélt a Lehman Brothers ügyéről, illetve az IMF kérdéséről. Egyébként ő Csillében, Santiago-ban a, a közgazdasági miniszt- egyetemnek a professzora, és nagyon sokat publikált nemzetközi gazdasági kérdésekben. Presenters, uh, uh, the recently published uh... Be fogja nekünk mutatni a közelmúltban kiadott éves jelentést a nemzetközi pénzügyi együttműködésről, intelligens szabályozás kis- és középvállalkozásokra nézve ez a téma, és ezután vitát, eszmecserét fogunk folytatni, a nemzetgazdaságokkal fog foglalkozni, tíz szabályozási területen vállalkozási indítás, a fizetésképtelenség megoldása, illetve határon átnyúló kereskedelem. Nagy kíváncsisággal várjuk az előadását, López úr. a nemzetközi befektetési, beruházási eh, környezetről, az üzleti környezetről, illetve a szabályozási akadályokról, eh, Egyesült Államok, Japán, Kína ilyen kereskedelmi partnerekkel való összefüggésben. Professzor úr, üdvözlöm Önt, és eh, meg is adom Önnek a szót, mondjuk 15 percet kap az előadására, és azután eszmecsere következik majd a bizottság tagjainak részvételével. It's, uh... Köszönöm, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és a Doing Business 2013-as jelentést bemutathatom a Világbank, illetve az International Finance Corporation közös projektje. Ez, ahogy talán néhányan tudják, az elmúlt tíz év során a Világbankban és az IFC-ben olyan jelzőszámokon dolgoztunk, amelyek megragadják a környezeti, eh, az üzleti légkör különböző részeit. Az Enterprise Survey, az üzleti felmérések, eh, amelyet több mint 130 országban végzünk világszerte, ezek nagyon jó eszközei annak, hogy az üzleti élet szereplőit től származó információ alapján felmérjük, hogy mi működik, mi nem, mik a nehézségek egy adott országban, milyen a befektetési légkör, mennyire könnyű a gazdasági életben boldogulni. Ezek a felmérések érdekes betekintést adnak abba, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek, ahogy ezt mi hívjuk, illetve a fejlődő fejlett, iparosodó és iparosodott országokban hol lehet eh, javítani. Például az adózási ügyek eh, roppant fontosak, nagyon sokat számít, hogy eh, elretentőek-e például az adó kulcsok, esetleg annyira magasak, hogy az már szinte korrupcióra csábít, illetve az is, hogy az adó mennyire könnyű eh, az adózási feltételeknek, szabályoknak eleget tenni. 10. jelzőszámot dolgoztunk, amelyek eh, különböző szempontból vizsgálják az üzleti környezetet, a légkört, milyen nehézségekbe ütközik például egy cégbejegyzés, a nemzetközi kereskedelem mennyi időbe, pénzbe, energiába kerül, hogy határokon át szállítsunk termékeket. Az ingatlan nyilvántartás rendszerét is vizsgáljuk, hiszen az évek alatt az világosá vált, hogy a tulajdonjogok biztosítása mennyire fontos. A mennyire könnyű például a szerződéseknek érvényt szerezni, ezt is vizsgáljuk, és az e, évek alatt az egy órási adathalmazt e, gyűjtöttünk össze, amelyet a Doing Business jelentésben osztunk meg a világgal. Ha megengedik. We are, in that, this is the 10 anniversary report of the Doing Business project. Ez ugyanis a Doing Business projekt tizedik évfordulója. Úgy véltük, hogy idén kicsit előre tekintenénk, hosszabb távú tendenciákat vizsgálnánk, azt, hogy mit tanultunk az elmúlt évek során. Így pár percben, ha megengedik, akkor a legérdekesebb eredményeket osztanám meg önnel. Minden évben vizsgáljuk azokat a reformokat, amelyeket az eh, elmúlt hónapokban, elmúlt évben eh, végrehajtottak. 100 85 országot vizsgálunk, ami a világ GDP-ének 99%-át lefedi. Most a fekete afrikai lufira gondolnék, hiszen hogyha visszagondolunk 2005-ben az Fekete Afrika országainak 33 eh, százaléka hajtott végre reformokat, hogyha előreugrunk pár évet, akkor az átlag inkább 70 százalék közel megduplázódott, tehát a mm, fekete-afrikai, eh, a Szaharától éreső országok eh, száma, azok ország száma, amelyek komoly reformokat hajtanak végre. Még így is Fekete-Afrikában a legnehezebb eh, az üzleti élet szereplőinek a dolga, ahol a legnagyobb terhet ró rájuk a, a az üzleti szabályrendszer, ami valóban megnehezíti, megkeseríti az üzleti szereplők mindennapi életét. Most röviden beszélnék arról, hogy mit jelentenek, mit takarnak a különböző indikátorok. Itt van például a cégbejegyzés, a cég beindításának indikátora. 2005-ben például 40 ország volt, ahol kevesebb, mint 20 nap alatt be lehetett indítani egy új céget. Hogyha 2012-re ugrunk, akkor 105-re változott ez a szám. 40-ről 105-re ugrott tehát. Ez főként a fejlődő országok javulását tükrözi. Afrikában, Dél-Kelet, Ázsiában, Latin Amerikában. Ez valóban reménykelt, hogy nem csak maguk a számok miatt, hanem azért, mert ennek van egy eh, reálgazdasági összetevője is. Vannak olyan országok, már csak azért is, mert ahol nehéz egy céget, ahol nehéz egy céget alapítani, ahol nehéz egy új piaci szereplőnek eh, megvetnie a lábát, az általában egy olyan ország, ahol magas a korrupció, nem működnek a, a, a nem működik a formális gazdaság, tehát hogyha egy ilyen javulás áll be, akkor az a korrupció visszaszorulását is általában jelenti. Ez, ez nagyon reménykeltő. A vállalkozókat azonban ugyanakkor a vállalkozók számára ez azt jelenti, hogy inkább, inkább nem is üzletelnek, vagy ezt nem hivatalos csatornákon keresztül teszik, vagy mondjuk az adó ellenőrrel eh, kötnek valamiféle gyanús megállapodást. Mennyibe kerül egy cég létrehozása, cégbejegyzés? Az elmúlt hét évben ez világszerte csökkent. Az elmúlt hét tíz évben igen komoly adathalmaz ütöttünk össze, így a reformok különböző epizódjait is nyomon tudjuk követni az érintett országokban. Ebben a ezen a grafikonon azt vizsgáltuk, hogy a függőleges vonal a, a nulla a pont az a reform éve, Chile, Svédország, Marokkó, Kenya, Banglades, Rwanda szerepel itt, és ehhez képest látjuk, hogy a bejegyzett cégek száma hogyan megugrott a reformokat követően. Igen, jelentős a növekedés a reformokat követő első-második évben. Szinte minden vizsgált országban. A bejegyzett cégek számával párhuzamosan természetesen a munkahelyek száma is nő, ami eh, a, a száraz számok reálgazdasági megfelelője. A következő különösen fontos az önök számára. Itt ugyanis azt vizsgáljuk, hogy mennyi időbe telik egy konténernyi árut eh, exportálni egy jó adott ország nagy kikötőjéből. Ez azért fontos, mert eh, empirikus bizonyítékok vannak arra a szakidalandalomban, hogy minden egyes eh, nap késés hozza azt a bürokrácia, vagy, vagy bármiféle eljárás. Tehát minden egyes nap késés körülbelül 1%-kal csökkenti a potenciális kereskedelmet. Fekete-Afrika számára az agrárium különösen fontos, itt inkább a mezőgazdasági termékekre ez inkább 3 4 százalékos hatással bír. Mivel a kereskedelem a gazdasági növekedés motorja a világháború óta, ezért annyira jó azt látni, hogy világszerte csökken az eh, az, az idő, ami egy konténernyi, egy egységnyi áru exportjához szükséges. Az Európai Unió látható ebben a piros négyzetben, ahol szintén jelentősen csökkent az export időigénye. A következő grafikonon egy más érzőszám szempontjából vizsgáljuk ezt, az adófizetés szempontjából vizsgáljuk, hogy hány, eh, mennyi időbe és hányszorra kell, hány részletben kell az adókat befizetni. Láthatják, hogy világszerte, így persze az Unióban is, jelentősen csökkent az átutalások vagy a fizet, száma és az időigényessége. Azt tapasztaltuk, hogy ahogy az adóigazgatás javul egy adott országban, ez az általában előbb-utóbb az adó csökkenését is magával hozza, főként Fekete Afrikában, ahol abszurd módon magas adókulcsokat tapasztaltunk, ami annyira magas volt, hogy hát ez, ez úgymond perverzőn, ösztönzőként, hogy ezt mi hívjuk, elrettentően magasak voltak, inkább senki sem, inkább mindenki a fekete gazdaság felé terelődött ezáltal. Még mindig magasak az adókulcsok Fekete Afrikában, de jelentősen csökkentek ennek köszönhetően. Lezárva ezt a részét a prezentációmnak, itt van a, a földhivatali bejegyzés ideje, ez is világszerte csökkent. Miért olyan fontos? Azért, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ahol a tulajdonjog bejegyzése egyszerűbb, ott sokkal könnyebb az üzleti életben is boldogulni, például Fernando Soto. A, a, a Mr. F. Capital, a tőke e, titka címmel írt egy e, érdekes könyvet, ahol arról beszélt, hogy a tulajdonjog bejegyzése mennyire fontos, hiszen például e, lehet, hogyha valaki hitelt vesz fel, akkor az ingatlanát jelzáloggal terhelheti ehhez az ingatlan tulajdonjog eh, rendszernek, a föltölteli rendszernek a működése elengedhetetlen. Hogy 2013-as jelentésünknek lenne egy kulcs szava, akkor az a konvergencia lenne. Talán ez a legfontosabb grafikon, hogyha mondhatok ilyet. A bal felső sarokra eh, terelném a figyelmüket, hiszen az e- ebben, amit éppen mondani fogok, az a következő grafikonokra is eh, vonatkozik. 2005-ös mintavételünket két csoportra osztottuk. A alsó, az országok alsó negyedére a listán, ahol a legkomplexebb, legbonyolultabb az ügyintézés, és a, a, a felső negyedet, tehát a legjobb negyedet Láthatják itt az első grafikonon, hogy 110 napba telt egy cégbejegyzés 2005-ben, a legjobban pedig 29. És mit látunk itt az elkövetkezendő években? Azt, hogy hogy, hogy a két csoport, országcsoport között egyre csökken a különbség, ezt hívjuk konvergenciának 2012-re jelentősen csökkent a különbség. Persze még mindig nagy, de sokkal kisebb szakadék tehát ha úgy tetszik a legrosszabbak és a legjobban teljesítők között, mint korábban. A Doing Business jelentés pontosan erről szól, megpróbáljuk a, a legnehezebb, legdrágább, legtorzítóbb hatású szabályokkal bíró országokat arra bírni, hogy a már bevált üzleti gyakorlatokat, szabályokat, törvényi eljárásokat, igazgatási módszereket ők maguk is vegyék át. Ez a konvergencia a jelzőszámok összességére és a világ minden régiójára igaz. Talán ezért mondhatjuk azt, hogy a Doing Business jelentések projektje igazi sikernek tekinthető, és ennyire várják a politika csinálók az éves jelentésünket. A következő grafikonon az Európai Unió is szerepel, nem csak a legjobb és a legrosszabbak, hanem az uniós tagállamok is, és ahogy láthatják, az Európai Unió sem kivétel javult a helyzet az uniós átlag szempontjából. Persze a legjobbak hoz állnak közel, sőt néha a legjobbak átlagánál is jobb az Európai Unió az órámra tekintek, és uh, szeretnék mindenképpen időt hagyni az érdemi vitára is. Nem kell sietnie, mondja az elnök, van bőven időnk. Okay. Thank you. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, ez mindig zene füleimnek, ha ilyet hallok. Az egyik kihívás a világbank számára az volt, a Doing Business projektben, hogy itt tulajdonképpen rangsoroljuk az országokat. Az összefoglalóban, az első táblázatban alapvetően egy, egy rangsort állítunk fel a vizsgált országok között, mondjuk az egyes, ki a tizedik, ki az utolsó. És hát ez kicsi kényes, kicsi vitatott szokás volt, és előfordul, hogy a világbankhoz jönnek. Mondjuk januárban Indonéziában azt látták a fejemhez, hogy reformokat hajtottunk végre, ezt tettük, azt tettük, ezen javítottunk, és egyáltalán nem változott a besorolásunk. Hát eh, ez nem valami ösztönző dolog. Ez előfordulhat, mert relatív a rangsor. Ez olyan, hogyha valaki gyorsan sétál, de az, az, az a versenytársa e, lassan fut, akkor igazából még jobban lemarad. Ezért kerestük a módját annak, hogy hogyan lehet az adatokat valamilyen más formában e, prezentálni, más formában, e, hogyan üthetnének más formát az adatok, amik többet mondanának, nem csak egy ilyen egyszerű rangsort használnánk. Ezt a fajta elemzést egyre gyakrabban fogjuk használni, mert nagyon pozitívan fogadták ezt az országok, a minisztériumok egyes esetekben. Igazán eh, lelkesen fogadták ezt. Tudom, hogy egy kicsit bonyolultnak tűnik elsőre, de hogy odafigyelnek, akkor, akkor rájönnek, hogy ez eh, relatíve eh, egyszerű. 9 évnyi adattal rendelkeztünk, több mint 180 országra feltettünk magunknak a kérdést, hogy hol működik a legjobban az üzleti élet. A, hozok egy itt van például az a jelzőszem, az, az indikátor, hogy milyen könnyű egy szerződésnek érvényt szerezni mondjuk egy beszállító lenyelte a pénzt, közben nem szállítja az árut, mennyi ideig tart az, hogy az igazságszolgáltatás kerekei malmai mennyire lassan őrölnek, mennyire lassan lehet érvényt szerezni egy szerződésnek. Szingapurban ez 150 nap. Ez a legjobb helyzet. Van, ahol évekbe telik ez, az unió belül is. Ezért azt mondtuk, hogy a, a szerződések betartatása terén Szingapúr a legjobb. Aztán vannak -e olyan országok, ahol Dániában és Szlovéniában, hogyha valaki céget akar bejegyeztetni, akkor pontosan nulla euróba fog ez kerülni. Új-Zélandon pár dollárba kerül. Egy nap, egy ablaknál történik mindez. De igazgatási költségekre pár dollárt felszámítanak. Tehát a, a Doing Business jelzőszám al indikátorait mind megvizsgáltuk. Barról indul ez a vonal. Ez egy ilyen hibrid, metrikus grafikon, ami valós 9 évnyi adatokat, számokat tükröz. Visszamentünk 2005-re, és akkor azt mondhatjuk, hogy mennyire van messze egy ország ettől a határvonaltól. Ezek a kék pontok, amik a vonalon felül találhatóak. És aztán mutatjuk, hogyha 2012-re ugrunk, akkor azt is vizsgálhatjuk, hogy mennyire sikerült csökkentenie az adott országnak a lemaradását a többi országtól, a legjobbaktól. Venezuela és Zimbabwe kivételével, ahol romlott a helyzet az elmúlt években, a legtöbb országban jobb a helyzet. Valahol jobban van, ahol kevésbé pontosabban. Ezért tetszik ez a ez a fajta grafikon az országnak. És azt mondják, hogy nem az az érdekes, hogy mi van Új-Zélandon, Dániában vagy Szingapurban. Fekete Afrikát sokkal nem viszi előre az, hogyha azt mondják, hogy Svédországban könnyebb a az üzletért szereplőinek, mint önöknél. De az nagyon sokat segít, hogyha azt mondjuk nekik, hogy sokkal jobban állnak, mint 2005-ben. Ez valóban ösztönzően hat rájuk, ez a saját teljesítményüket, saját maguk korábbi teljesítményével veti össze, tehát az erőfeszítések gyümölcsének egy megjelenése. Idén ez a grafikon volt, ezért volt ilyen ezért fogadták ilyen óriási lelkesedéssel, hiszen azt vizsgáltuk, hogy hol javultak a legnagyobbat. Hol van Új-Zéland, Szingapur, Dánia? Sehol. Hát ott már annyira jó volt a helyzet 2005-ben, hogy nem tudtak sokat javulni. Egy kicsit javultak, miközben mondjuk Grúzia, Ruanda, 16 fekete-afrikai ország óriási előre lépést tett ezt a saját magukhoz képest, de magukhoz hasonlítjuk őket, egyre inkább ezt a fajta elemzést fogjuk használni a Doing Business jelentésben, mert ez mindenkinek tetszik, mindenkire ösztönzőleg hat. Hoznék itt egy példát arra, hogy ezzel a megközelítéssel milyen elemzéseket lehet végezni. Az Európai Unió számára különösen érdekes a különböző grafikon. Ez a világnak hét olyan régiója, amelyekre beosztjuk a világ országait. Legfelül vannak az OECD országok, ahol a legjobbak az üzleti szabályok, a határvonalhoz ők állnak legközelebb. Ja, voltak 2005 és 2012 között. A fekete pöttyözött vonal, ami balról jobbra mutat, 2005-ben Eh, negyedik helyen állt, Kelet-Európa és Közép-Ázsia 2012-re második helyre küzdötte fel magát ez a régia. Talán a, ebben a régióban, messze ebben a régióban volt a e, leggyorsabb a konvergencia. negyedik helyről második helyre ugrottak. Ez a legmeredekebben ívelő e, vonal, és akkor megvizsgáltuk, hogy a keresztül mi történik ebben a régióban. Nos, arra a következtetésre jutottunk, hogy ebben a régióban két dolog történik. Közép-Kelet-Európa történéje, nem inkább, nem annyira közép-ázsiai. Össze, egy kalap alá kell vennünk közöket európát és Közép-Ázsiát, mert ilyen a besorolása a világbanknak. De, hogyha a közöket európát vizsgáljuk, akkor itt van például Lengyelország, Szlovénia, Csehország, Lettország, Litvánia, Szlovénia, amelyek 2004-ben léptek be az Európai Unióba, amelyek az uniós csatlakozás előtti másfél évtizedben igen átfogó intézményi gazdasági struktúrális reformokat hajtottak végre. Miért? Mert ez volt az uniós csatlakozás ára. Ezek az országok tehát jó reform szokásokat vettek fel, és többé-kevésbé folytatták ezeket. Persze vannak itt különbségek, kisebb-nagyobb különbségek, de alapvetően ilyen vagy olyan okból nem azért, mert, mert, mert már megint be akarnak lépni egy újabb klubba, hanem azért, mert Németországgal, Svédországgal kell versenyezniük, és hogyha nem tartják a versenyt, akkor elbuknak, ezért tovább folytatják a reformokat. Idén a 185 ország közül Lengyelország volt az az ország, amelyik, eh, ahol a konvergencia legnagyobb volt. Lengyelország volt, a, ahol a legtöbbet, legnagyobb mértékben javult a, a helyzet. És aztán itt van Horvátország, Macedónia, Szerbia, Montenegro. Körülbelül 10 országról van szó, amelyek az unió eh, tagság várományosai, akikkel az Európai Bizottság csatlakozási tárgyalásokat folytat, akik, eh, amelyek eh, azt teszik, amit a lengyelek cselekedtek egy év, egy másfél évtizeddel ezelőtt, tehát átfogó reformokat hajtanak eh, végre, van ahol gyorsabban, van ahol lassabban, de a változások iránya a napnál világosabb. A Dune Business jelzőszámok is lefedik ezen reformunk nagy részét. Ha két dolgot összehozzuk, akkor ezt az egyértelmű konvergenciát láthatjuk. Közép-Kelet-Európa közeledik az OECD gyakorlatához. Azért szerettem volna ezt elmondani. A grafikon ez a jelentésben tve, vettük ki ezt. Az elmúlt években ugyanis az Európai Unió az adó a fiskális problémák, a, a válság rányomta a bélyegét, ezt olvashatjuk mindig az újságban, de mégis ez a grafikon azt mutatja, hogy kiváló eszköze az Európai Unió a konvergenciának most az üzleti életen kívül is, hogyha megvizsgáljuk az elmúlt 50 eh, évben az alacsony jövedelmi viszony eh, besorolásból a magas eh, besor, jövedelmi, jövedelmi országok csoportba átkelő országoknak több mint a fele az Európai Unió tagja, tehát ahhoz képest, hogy Európában eh, ilyen sötéten látják a dolgokat, az Európai Unió továbbra is igen eh, hatékony eszköze a konvergenciának, amit Fekete-Afrikában mondjuk nem láthatunk. Collier eh, professzor úr, aki az Alsó egy milliárd címmel írt könyvet, 58 országról ír, a alacsony jövedelmű országok, akik több mint egy milliárdnyi lakossággal rendelkeznek, ahol nem konvergenciáról, hanem divergenciáról beszélhetünk, ahol egyre, akik egyre tá- jobban lemaradnak, egyre távolodnak a világ többi részétől, ami önmagában is igen komoly problémákat vet fel a nemzetközi közösség számára. Az Európai Unió ennél sokkal jobb példája, sikeresebb példája az e, e fajta konvergenciának. Zárásképpen, ha megengedik, még egy grafikont mindenképpen szeretném megosztani önökkel, nem is annyira grafikon a lényeges, hanem amit mondok róla. És legyen ez egy gondolatébresztő felvetés, a történetet elmondanám a grafikon mögött. 2009-ben az APEC 21 eh, eh, országot ömörítő csoportja, ázsiai csendes óceáni térségi országcsoportról van szó, akik eldöntötték, hogy 25%-kal gyorsabbá, olcsóbbá teszik az, a a cégek számára az, az üzleti életet a Doing Business jelzőszámok alapján. Nos, annyit mutatok, hogy jó úton haladnak, néha szakmailag is segítséget nyújtunk, egyébként az APEK elég független Eh, csapat 2015-re, hogyha így haladnak tovább az utolsó három évben is, akkor mindenki teljesítik a célkötőzéseket. Amikor januárban Indonéziában jártam, és a gazdasági miniszter helyettessel tárgyaltam, akkor azt mondta nekem, hogy 2009-ben az APEC eh, a tagok közül kiválasztott hat példamutató országot, Japánt, Kanadát, Koreát, Amerikát, a az éltanulókat, ha mondhatom így, és ezen országok úgy döntöttek, hogy szakmai segítségnyújtást biztosítanak a többi ország számára, hogy javítsanak az üzleti légkörön környezeten egyes területekben. Indonéziában tehát a miniszter helyettes azt mondta, hogy a koreaiak segítenek nekünk, indonézeknek, abban, hogy hogyan lehet a, a, a szerződéseknek érvényt szerezni. Valahogy Koreában ez jobban működik az egész bírósági rendszer igazságszolgáltatás, mint itt nálunk Indonéziában egyszerre volt hálás a szakmai segítségért, a ingyenes szakmai segítségért, ugyanakkor ugyanakkor azt is mondta, hogy mindig a koreaiakkal nagyon nehéz, mert nagyon kemények, nagyon sokat követelnek, nem tudunk mindig felnőni a várakozásokhoz. Ugyanakkor a tudás áramlása az egyik országból a másikba, a cégvilág, az üzleti élet alapján ugyanakkor ez a az egész folyamat, nos ezen belül, ezen a jelentésen belül egy esetanmányt is végeztünk, hiszen Japán tájföldöt de segítette kereskedelmi ügyekben, Kanada is segített valakit, tehát ilyen kétoldalú partneri kapcsolatok alakultak ki, ahol tudás transferről beszélhetünk, és mindez valóban ilyen baráti, együttműködő légkörben történt, Ez teljesen független, szinte teljesen független a világbanktól. E, mi persze az adatokat elemezzük, az adatokat begyűjtjük, ezek más országok is felhasználják, hogyha a beruházási e, környezetet e, javítani kívánják, de ez nagyon jó példája annak, hogy a Doing Business projekt milyen másodlagos hatással bírhat. És most már tényleg zárásképpen szeretem volna felvetni még egy gondolatot. Nem látom én annak okát, hogy az Európai Unió miért ne dönthetne hasonlóan, mint az APEC, hogyha az APEC-nek vannak, egyébként nekik nincsenek ilyen fejlett intézményi, infrastruktúrái az együttműködés, az Európai Uniónak azonban van. Ha az APEC sikerrel járhat, akkor nem látom annak okát, az Európai Unió miért ne tehetne egy ilyen kezdeményezést, miért ne kezdhetne egy hasonló folyamatba, főként annak fényében, annak tükrében, hogy az Európai Unió versenyképessége forog kockán, hiszen jó néhány uniós tagállam eladósodott, hogyan lehet ezt megoldani, hát a gazdasági növekedéssel, a GDP-nek kell növekedni ahhoz, hogy a GDP-hez viszonyított adós, eladósodottsági arány csökkenjen. Az Egyesült Királyság, Amerika is ugyanezt alkalmazta a második világháború után, amikor a GDP-hez viszonyított adósság, adósság arány 100% fölé emelkedett, úgy döntöttek, hogy ez a megoldás. Ez lehet a megoldás Európában, de ez csak akkor működhet, hogyha a versenyképességet növelik. Ehhez viszont könnyebbé kell tenni az üzleti élet szereplői számára, hogy, hogy részt vegyenek a, a az üzleti élet világában. Ehhez azonban a szűk az akadályokat, a megszorításokat kell valahogy eh, lebontani, megoldani, és ebben segített önöknek a Doing Business eh, jelentése és az abban használt jelzőszámok indikátorra. Köszönöm, elnök úr, ennyit szerettem volna röviden, tömören, erősen elmondani. Exciting presentation of... Köszönöm szépen ezt a rendkívül izgalmas eh, ismertetést. Nagyon átfogó volt ez a jelentés a Doing Business témában. I was following it very. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam. Most pedig megnyitom a vitát. Az első hozzászóló Krisztiana Muscardini. Köszönöm, elnök úr. Valóban rendkívül izgalmas volt és kimerítő jellegű ez az előadás. De az a felmérés, amelyet elvégeztek, úgy gondolom, hogy ennek alapján kell meghoznunk a döntéseket. mire megtaláltam az angol csatornát, azt hiszem, hogy ön már el is mondta azt, amit akart, úgyhogy ha esetleg volna olyan kedves és megismételni. Igen, nagyon szívesen. Először is szerettem volna megköszönni ezt a nagyon fontos ismertetést, ami tényleg rendkívül részletes és kimerítő volt. Úgy gondolom, hogy hamarosan döntéseket is kell hoznunk az önáltal említett információkkal és adatokkal kapcsolatban, amelyek ebben a felmérésben megtalálhatók. És mindez nem csak lelkesedést vált ki bennünk, hanem azt hiszem, hogy aggodalmat is kelt. Mindaz, amit levezethetünk ebből a felmérésből, az, az, hogy vannak bizonyos témákkal kapcsolatban további szükséges lépések, amelyeket meg kell tennünk, és hogyha a vállalatok eh, megnyitása, vállalatok alapítása ilyen komoly nehézségekbe ütközik, akkor azért ez a korrupcióval is indokolható. A kétoldalú megállapodásokat is említette, ma délelőtt is ugye szavaztunk az egyik jelentésről, amelynek ide kapcsolódik a témája, és mindig is úgy gondoltuk, hogy egy megállapodás megkötése előtt latba kell venni bizonyos aspektusokat, mint például az emberi jogok helyzete, illetve a partnerek megbízhatósága. Most előttünk van ugye egy jelentés, amelyben ön ismerteti a kutató munkát. Vannak azonban egyéb paraméterek és adatok is, amelyeket közölt velünk, és amelyekkel foglalkoznunk kellene. Ha egy országban van egy politikai elit, amelynél mérhető és megállapítható a korrupció, bürokratikus vizsgálatok, felmérések igazolhatják ezt, akkor ugye fontos figyelembe venni azt is, hogy mennyi időbe telik egy vállalat alapítása, és milyen költségek jönnek számba. Ezt azt hiszem, hogy alaposabban meg kell világítanunk. és figyelembe kell vennünk a soron következő kétoldalú megállapodások megtárgyalásánál. Ami pedig a fizetési határidőket illeti, nálunk ugye 30 nap a fizetési határidő az Európai Unióban, mert hoztunk egy erre vonatkozó döntést az agráriumban, ha figyelembe vesszük ugye az értékesítéssel kapcsolatos problémákat, illetve a kartellek létrejöttét, a legjelentősebb értékesítő vállalatok között, hát ez a 30 nap gyakorlatilag semmit sem jelent. Az ember ugye 30 napos fizetési határidőt akar keresztül vinni, ez nehezen megoldható, én úgy gondolom, hogy egy törvény, egy jogszabály csak akkor működhet, ha megfelelőek a rendelkezései, de ez nem elegendő, mert az ellenőrzés is megfelelő kell, hogy legyen. Szeretném azt kérdezni öntől, hogy nem lehetséges az, hogy az európai országokra vonatkozóan további információkat és adatokat közöljön velünk, és az ázsiai országokra vonatkozóan is ezt kérném. Franciska Keller a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Nyilván nem én vagyok az első, aki felveti ezt a kérdést, de ismertetett egy tanulmányt, egy jelentést arról, hogy a különböző mutatóknak eleget tettek-e vagy sem egy ilyen jelentésnél ugye mindig fontos, hogy legyenek bizonyos mutatók, indikátorok, amelyeket mérni lehet, de természetesen vannak egyéb kérdések is, amelyek a számadatok mögött meghúzódnak. Például, hogy jogos egy kérés, az ellenőrzések, vagy például egy vállalkozás bejegyzésénél késedelmek következhetnek be, de itt olyan adatok is szóba jönnek, amik nem feltétlenül rosszak. Hallottuk, hogy az Európai Unió rosszul teljesít például az alapokkal kapcsolatos kifizetéseknél, de ennek az is oka, hogy alaposak az ellenőrzések, amit egyébként az adófizetők is elvárnak tőlünk. Lehet, hogy a parlament eljárások lassúak, de az is azt jelenti, hogy alaposan megvitatjuk a kérdéseket, és egy demokráciában ez szükséges. Biztos vagyok abban, hogy Többen felvetették már mindezt korábban, de nem tudom, hogy ezeket a megfontolásokat hogyan építi bele a jelentésébe. Játszik ez egyáltalán bármilyen szerepet, amikor megvizsgálják azt, hogy hány napon keresztül kell, hány nap alatt kell egy vállalatot bejegyezni. Figyelembe veszi ezt, hogy adott esetben egy bejegyzés több időt vehet igénybe. Ez az, amit tudni szeretnék. Elnök, köszönöm szépen, Péter Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni ezt az előadást, számos statisztikai adatot, amelyet hallhattunk. Én azt szeretném tudni, hogyha a statisztika valamilyen módon közvetlenül kapcsolódik a vállalati környezet javulásához. Ugye az eszigényi országokkal közölnek ilyen adatokat, az én kérdésem ugye ehhez kapcsolódik. Ajánlásokat megfogalmaznak-e, és tanácsokat adnak-e azoknak, akik a legalsó szinteken dolgoznak? Vagy például, ugye említette, hogy az APEC országok esetében vannak hatok, hat, van hat ország, amely jól teljesít, a többi esetében a kétoldalú szinten maradnak az ajánlások, vagy további ajánlásokat fogalmaznak meg, és segítséget nyújtanak, amennyiben ezt a másik fél igényli. Köszönöm. Engedje meg, hogy én is feltegyek egy kérdést, néhány kérdést. Az időszűke miatt átugrotta az egyik diát, ami a déleurópai gazdaságok teljesítményére vonatkozott. Ezekre általában újra mutogatnak a versenyképességi hiányuk miatt, és a számok is erről tanúskodnak. Vannak azért bizonyos okok, amelyek örömre adnak okot, hiszen az Európai Unió tíz legjobban teljesítő országa és a dél-európai országok közti eltérés, hanem is gyorsan, de azért csökken. Legalábbis egy ország esetében elég gyorsan csökken ez a különbség, és mindenképpen elmondhatjuk, hogy a többieknél is szűkül a különbség. Ez pedig egy jó jelzés az Európai Unió gazdaságának integrációja szempontjából, és ami a makrogazdasági egyensúlyt illeti. Szerintem ezt is hangsúlyozni kellene. A második kérdésem pedig lehet, hogy egy kicsit provokatívabb, mert ha elolvassuk ezt az anyagot, és miután meghallgattuk az előadását, úgy tűnik, hogy a következő üzenetet akarta megfogalmazni. Kevesebb szabályozás, nagyobb versenyképesség. Úgy tűnik tehát, hogy ez egy határozott üzenet lehet a kormányzatok irányába, hogy szorítsák vissza a szabályozást, mert akkor a versenyképességük nő. Ez az az üzenet, amelyet meg akart fogalmazni? Egy olyan gazdaság, amelyben kisebb a szabályozás mértéke, az egy fajta paradicsom lesz a versenyképesség szempontjából? Hát ennyi lenne. Parancsoljon a szó. Um, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdéseket kaptam, és lehet, hogy egy kicsit más sorrendben fogok rájuk válaszolni, mint ahogy feltették őket. Azzal kezdeném, amit Dél-Európával kapcsolatosan mondott. Valóban a dél-európai országok esetében elmondhatjuk, hogy javul a helyzet, és ez egyébként a legutóbbi Doing Business jelentésben is szerepel. Külön szeretném kiemelni Olaszország és Görögország teljesítményét, jelentős javulást értek el. Görögország 100-ról 78-ra javult, Olaszország 87-ről 73-ra a két jelentési időszak között. Ez jelentős javulás, és ez elismerés a hatóságok felé is ezekben az országokban mint ahogyan már mondtam, jobb befektetési környezetre van szükség, az üzleti közösség, a vállalkozási közösség számára könnyebbé kell tenni az életet, és bizonyos nehézkes szabályozási elemeket el kell távolítani. Ezek mindenféle szűk keresztmetszeteket okoztak ezekben az országokban a vállalkozások számára. Mind a két országban jártam, Romában is és Aténban is, és találkoztam a miniszterekkel mindkét országban és nagyon bátorítónak, biztatónak tartom azt, amit ott tapasztaltam, vagyis, hogy széles körben felismerik a problémákat a versenyképesség területén és az üzleti kapcsolatok területén, felvállalták ezt az ügyet, előreléptek, és azt is meg kell érteni, hogy bár biztatónak tartjuk ezeket a fejleményeket az elmúlt hónapokban, azért ezeket az erőfeszítéseket folytatni kell, fenntarthatóvá kell tenni több területen. Ezek az országok nagyon fontos előrelépést tettek a Doing Business keretek között, olyan szakpolitikákat alakítottak ki, amelyeket egy-három év alatt kell alkalmazni, nem olyan könnyű rövid távon ezeket a problémákat megoldani, hiszen nagyon fontos jogszabályi elemeket kell módosítani, mint például a csőd szabályozást. Olaszország esetében a bírósági rendszer hatékonyságát is javítani kell, úgyhogy itt nem csak politikai akaratra van szükség, hanem szakmai munkára és administratív munkára, hogy a bíróságok valóban a végrehajtásban, illetve a tulajdonjog védelmében hatékonyabbak legyenek, illetve a befektetés védelemben. Az érvem itt az, illetve arra szeretnék rámutatni, hogy biztató a trend, ezt el kell ismerni, és aki feltette ezt a kérdést, bizonyára nagyon helyesen érvelt, ennél többet most nem tudok elmondani időszüke miatt, az, hogy adunk-e ki ajánlásokat, illetve nyújtunk-e technikai segítségnyújtást országoknak, ahol javítani kell a befektetési környezetet, vagy pedig ezt egyfajta saját kezdeményezésekre hagyjuk, mint az APEC például. Így van, a a Világbank a tanácsadói szolgáltatásain keresztül nagyon sok szakmai segítséget nyújt. Nem az én területem végzi ezt, hanem mi elemzéseket végzünk, jelentéseket készítünk, adatokat gyűjtünk, és ezeket értelmezzük, elemezzük, és a kormányokkal kapcsolatot tartunk a mutatókkal, az adatokkal kapcsolatosan, és van egy másik terület, amelyet egy belga kolléga vezet, és ez tanácsadással foglalkozik az országok érdekében, az országok irányában, és egyébként Európai Bizottság is támogat bizonyos ilyen tevékenységeket az alacsony jövedelemmel rendelkező országokban, és ez nagyon nagy munka, nagyon nagy a kereslet a szakmai tanácsadásra, és a Világbank ezt egy külön részlege révén végzi. Mi tehát az elemzéseket végezzük, adatgyűjtést, és az adatértelmezést ezt a nemzetközi közösség számára rendelkezésre bocsátjuk, és utána a eh, Pierce eh, részlege következik, eh, akik ezt a fajta tanácsadói munkát elvégzik. És mostanra már ez a részleg nagyobb lett, mint az enyém, tehát ilyen jelentőséget nyert a Világbankon belül a tanácsadói tevékenység az elmúlt években. Valaki feltett egy kérdést arról, hogy a, az üzleti környezet javulása, amit az indikátoraink mutatnak, hatással van-e például a GDP alakulására? Igen a válaszom. Ezt is elkezdtük vizsgálni, vagyis hogy milyen fejlesztési, fejlődési hatása van ezeknek a kérdéseknek. Az idei jelentésben először fordult az elő, hogy elindultunk ebbe az irányba, és megvizsgáltuk, hogy a Doing Business rangsorolás korrelációban van-e a külföldi tőkebefektetés mértékével meggyőzőek a válaszok. Nagyon nagy ez a korreláció, és egyébként egy esettanulmányt is meg akarunk ezzel kapcsolatosan jelentetni, talán ez érdekelhet valakit. Végső soron az a következtetése a tanulmánynak, hogy minél feljebb van valaki a rangsorban, annál inkább jellemzi nagy, egyfőre jutó külföldi tőkebefektetés az adott országot, az előrehaladást az határ való távolság mérőszámával hoztuk korrelációba. A Doing Business jelentéssel kapcsolatosan egy táblázatot tudnék, egy ábrát megosztani önökkel, ami azt mutatja, hogy akik a határhoz képest legjobban leszorították a távolságot, ott nőtt leggyorsabban az egyfőre első GDP, és ezt a jelentést nagyon bizt, ezt az eredményt nagyon biztatónak tartjuk. Jövőre egyébként lesz ezzel kapcsolatosan egy eset tanulmány. Ez egy nagyon technikai kérdés, még nem tudjuk úgy bemutatni, hogy teljesen meggyőző legyen elméleti, módszertani szempontból, de dolgozunk rajta, és a jövő évi jelentésben ez szerepelni fog. Volt egy nagyon érdekes kérdés azzal kapcsolatosan, hogy a Doing Business projektnek van-e valamiféle részrehajlása a szabályozás szintjével kapcsolatosan, vagyis hogy le kell-e építeni, le akarjuk-e építeni a szabályozási kereteket, nyilván nem. Ha megnézzük, hogy melyek az országok azok, amelyek a legjobban teljesítenek ebben az összevetésben, ezek nem azok az országok, amelyek elkezdték lebontani a szabályozásaikat, akár a biztonság vagy a jogbiztonság rovására hogyha az üzlet vagy a civil társadalom szempontjait veszük figyelembe, ezek azok az országok, amelyek az intelligens szabályozás útján indultak el, vagyis valamiféle szociális célokat is elérnek, vagy ilyeneket tűznek maguk elé, de ezt észszerűen csinálják. Adnék erre példát, hiszen ez egy nagyon absztrakt elképzelés. Például az építési engedélyek esetében azt találtuk, hogy olyan országok, ahol ezt a feladatot jól végzik el, vagyis differenciáltan végeznek egyfajta kockázat elemzést, ha például van egy kis raktár, amit ebben a, a, az esettanulmányban példaként használunk, ott nincsenek jelentős környezeti hatások, hogyha egy kis raktárt épít valaki, biztonsági vonatkozás igen van, de ha valaki egy felhőkarcolót épít, vagy egy nagy ipari vállalkozásba fog, és ilyen infrastruktúrát alakít ki, például veszélyes vegyi anyagokat kívánnak feldolgozni, vagy mindenféle gáz kibocsátásra lehet számítani, akkor nyilván olyan építési engedélyi szabályozásra van szükség, amely szigorúbb. És akik intelligensen végzik ezt a munkát, ő így megkülönböztetést tesznek a kettő között. Vagyis az adott létesítménynek a kockázata függvényében határozzák meg a szabályozást, és ezeket a gyakorlatokat szeretnénk átadni más országoknak is, hogy ilyen észszerű rezsimeket fogadjanak el, amelyek nem jelentenek túl nagy terhet, de mégis megvédik a társadalom érdekeit, hogy ne kelljen szabályozatlan világban élni, nyilván ez senkinek nem érdeke. A második példa, amit megemlíthetnék, néhány évvel ezelőtti példa, egy ország azzal fordult hozzánk, egyébként az EU tagország, hogy nagyon jó az ingatlan nyilvántartás nálunk, de nem jó az indikátorunk, mert az igaz, hogy az ingatlan nyilvántartásunk nehézkes, költséges, de nagyon biztonságos, hogyha valaki bejegyezte ingatlanát, akkor gyakorlatilag nincsenek bírósági esetek, nem támadják meg ezeket a döntéseket a bíróság előtt, és azzal vádoltak minket, hogy a világbank megpróbálja afelé elmozdítani a szabályozást, hogy csak egy készfogáson alapuljon az ingatlanokkal kapcsolatos megállapodások regisztrálása, és körülnéztünk Európában ennek nyomán. Összehasonlítást végeztünk az egyfőre eső bevételben összehasonlítható országok között, Svájc, Egyesült Királyság, itt olcsóbb és gyorsabb az ingatlan nyilvántartás, és, de ugyanolyan magas a biztonság foka, mint abban az országban, amit említettem. Tehát nincsen alapja annak az érvnek, hogy a nem kellően körülbástyázott ingatlan bejegyzési szabályokat alkalmazzák. Ebben az adott országban a közjegyzők nagyon fontos szerepet kapnak, mindenhol részt vesznek a nyilvántartási folyamatban, ezért olyan drága a folyamat, és ezért nem teljesít jól az adott ország az indikátorunkban. Nem egy olyan világot kívánunk ki, kiépíteni, amelyben nincsenek védelmi eszközök, ami nincsen körülbástyázva szabályozással, hanem csak egyszerűen egy értelmesebb, használhatóbb üzleti környezetet kívánunk létrehozni. Ami a korrupciót illeti, egy nagyon érdekes összehasonlításról tudok egy ábrát mutatni, hiszen felmerült a korrupció kérdése, a függőleges eh, pály, eh, a vízszintes skálán látható a doing business eh, besorolás, és láthatjuk, hogy akik itt jól teljesítenek, ott alacsony a korrupció, hiszen a függőleges tengelyen a korrupciós indexet láthatjuk, ahol pedig akik rosszul teljesítenek, ott magas az, az a korrupciós index. És feltettük azt a kérdést, hogy mit tudunk csinálni a nemzetközi közösségben, a globális gazdaságban, hogy transzparensebb legyen, átláthatóbb és kevésbé korrupt a gazdaság és talán a leghatékonyabb az ilyen indikátorok kidolgozása, vagyis hogy elősegítsük a túlzott szabályozás visszaszorítását és az akadályok elhárítását, tehát javítani kell az üzleti környezetet, kevésbé komplex és kevésbé költségesé kell tenni a rendszert, és ilyenkor csökkentjük a korrupció lehetőségét, és úgy gondolom, hogy ez is biztató eredmény ami kiderült a Doing Business eh, projektből. Köszönöm szépen, én remélem, hogy jövőre megint találkozhatunk önnel, hiszen nagyon érdekesnek és fontosnak tartom ezt a témát. Igen, eh, nekem is örömemre szolgálna, hogyha megint eljöhetnék. Köszönöm szépen, ezzel a nyilvános részét eh, le is zárhatjuk a mai ülésnek. A következő és utolsó napirendi pontunkat zárt ülésen tárgyaljuk. Ezért szeretném megkérni azokat, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, fáradjanak ki a teremből, lehetőleg minél gyorsabban,